Guten, guten Tag, wir nehmen unsere Beratungen. Jó napot kívánok mindenkinek! Elkezdjük a mai ülésünket, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság ülését. A múlt héten le kellett mondanunk, illetve az azelőtti héten le kellett mondanunk az ülésünket a brüsszeli esemény sorozat miatt, ezért erre a hétre kellett halasztani a szavazást. Sajnáljuk azt, ami Brüsszelben történt, és minden érintettel együtt érzünk. Tudjuk azt, hogy bármelyikünket érinthetett volna, érinthette volna. Ez az eseménysorozat nagyon drámai dolgok történtek. Mindmáig nagyon nyomaszt bennünket a merénylet sorozat. Tudjuk, hogy sok kollégának mindmáig gondja van eljutni Brüsszelbe, azokat éppen azért, akik itt vannak, a hétköznapok hőseinek tekintem. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Remélem, hogy mire elkezdjük a szavazást 16 órakor, még többen érkeznek, mert jelen pillanatban még nincs meg a szükséges létszám. Megkezdenénk a napi rendünk feldolgozását. Elfogadjuk először a napi rendet, senki nem jelezte ellenvetését a napi rendel kapcsolatosan. A Kont News-ban elolvashatják, hogy milyen nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás, és a szokásunkhoz híven most is interneten közvetítjük a, az ülésünket. Hármas napi rendi pont. Ez az első érdemi napi rendi pontunk, ezzel kapcsolatosan én vagyok a jelentéstevő. A szóban forgó keretegyezmény nagyon fontos számunkra, nagyon fontos az Európai Unió egésze számára. A dohánytermékek illegális kereskedelmére vonatkozik az egyezmény, illetve a dohányzás visszaszorításáról. 2003-ból származik a megállapodás, és a szakbizottságunk véleménytervezetet készített az illetékes szakbizottság, a LIBE szakbizottság számára. A szövegben megpróbáltam felvázolni a hátteret, és megpróbáltam érzékeltetni azt, hogy miről is van itt lényegében szó. A Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság számára talán a 15-ös cikk a legfontosabb, amelyben az áll, hogy az illegális dohánytermékkereskedelem, beleértve a csempészést és a hamisítást, olyasmi, amit mindenképpen korlátozni kell. 2012-ben fogadták el a kereszt egyezményt a szerződő felek, és 2013-ban írta alá az Európai Unió. Az illegális dohánytermékkereskedelem és a csempészés az EU-ba és az EU-ból kifelé bűncselekmények, az Európai Unió és a tagállamok évente kb. 10 milliárd eurót veszítenek el lényegében a be nem fizetett adók miatt. A jegyzőkönyv legfontosabb rendelkezése a dohánytermékek és azok előállítására szolgáló készülékekhez kapcsolódó beszállítási láncok ellenőrzése az illetékes hatóságok által, mindazon természetes és jogi esetében, akik dohánytermékek és bevitelével foglalkoznak. Vannak más egyéb nagyon fontos rendelkezések is, amelyek többek között kimondják, hogy a jegyzőkönyv hatályba lépése után 5 évvel egy globális nyomonkövetési rezsimet kell bevezetni. Emellett a különböző dokumentumokról, a megelőzéstől szóló rendelkezéseket is tartalmaz a szöveg, valamint a pénzmosás elleni intézkedésekre vonatkozóan is tartalmaz szabályokat. Vannak további rendelkezések, amelyek az internetes kereskedelemre vonatkoznak, és az új technológiákra általában. Az én szövegtervezetemben üdvözöljük az Európai Parlament részéről a rendelkezéseket, fontosnak tartjuk az illegális dohánytermékekkel szemben folytatott küzdelmet, még egyszer kiemeljük a jegyzőkönyv rendelkezéseit, amelyek túlmutatnak a dohánytermékekre vonatkozó irányelv szövegén. Emellett az Európai Bizottság technikai ö, elemzésére is emlékeztetek a szövegben, valamint emlékeztetek arra, hogy a megállapodással kapcsolatosan hogyan zajlott a szavazás a plenáris ülésen. Emlékeztetek arra is, és ez szerepel az állásfoglalásunkban is, hogy tovább kell, további lépésekre van szükség, a dohánytermékek alkotó elemeit is alá kell vetni a vonatkozó rendelkezéseknek. Szerdán kerül sor a szavazásra az Európai Parlamentben. Március, 10, március 9-én volt egy szavazás, a vélemény erre is kitér, egyébként semmi újat nem tartalmaz a szöveg, a lényeg az, az Európai Unió szemszögéből, hogy a tagállamok mielőbb ratifikálják a megállapodást, illetve az egyezményt. A parlamenti vita során pedig ösztönözünk, bátorítanunk kellene a tagállamokat, hogy mielőbb ratifikálják a keretegyezményt. A magam részéről ennyit szerettem volna elmondani. De Jong kolléga kért szót, parancsolj Denis. Thank you, Inge, and uh, Köszönöm, Inge, a szót. A magam részéről kiválónak találom ezt az állásfoglalást, nincs sok kiegészítésem, talán két kérdésem lenne. A C tízes bekezdésre kapcsolatban a vélemény véle, vége fele jogosan azt követeljük a bizottságtól, hogy a selekvési terv szülessen már meg, de kilenc intézkedést tekintünk sürgősnek. Mit várunk ettől a cselekvési tervtől? Elég konkrét ez így? Van-e a kollégáknak elképzelése arról, hogy például az úgynevezett olcsó jogok, cheap rights ügyében mit lenne érdemes követelni? A 13-as bekezdésben pedig hasonló kérdésem. Csak a bizottsághoz intézzük ezt a felszólítást, vagy a tagállamokat is ide kéne venni? Szerintem az utóbbi a helyzet. A cselekvési tervvel kapcsolatban az a véleményem, hogy konkrétabban kellene fogalmaznunk. Nem halljuk a felszólalót. Most már talán igen. Köszönöm szépen a szót. Elvileg én is egyetértek a javaslattal, mert megfogalmazza a lényeget, azt, amit az állás foglalásban is leírtunk. A bizottsági jelentéssel kapcsolatban, ami a tíz éves Filiparisszal kapcsolatos határidőt illeti, lenne egy kérdésem azonban. Nem látom ezt a hatos pontot elég tisztán. Jó lenne, hogyha a bizottság képviselője értelmeznie számunkra. A szöveg annyit mond, hogy a dohány irányelv a track and trace rendszer bevezetésére vár. És nem egyértelmű, hogy most akkor itt egy vagy több rendszer lesz, nyílt vagy zárt normákról beszélünk, illetve hogy a meglévő rendszernek mennyiben lesz helye a jövő struktúrái között. Tehát ezt szeretném a bizottságtól megkérdezni. Amit leírva látok, nem látom megvalósíthatónak. Szerintem a cégek szeretnék megtartani a saját rendszereiket, emellett erős lobby tevékenységet fognak folytatni, és a tíz év alatt bőven felgyúlik majd annyi tapasztalat, hogy ez javítható legyen. Tehát nem látom be, nem látom, hogy az Európai Bizottság a részben már hatékonyan működtetett rendszereknél tényleg jobbat fog-e, és mindezt az irányelv keretei között képes lesz-e javasolni és megvalósítani. Jó, akkor majd Olaf Röblingert szólítom a bizottság részéről, hogy adjon erre a kérdésre választ. Köszönöm, elnök asszony. Örülnék hogy meg, ha megszólalhatnék, de ez a kérdés Lanoszki úrhoz tartozik, a DJ Sankótól inkább, és ha megengedi, akkor neki adnám tovább a szót. Jó napot kívánok! Röviden válaszolnék a végrehajtással kapcsolatos felvetésekre. A 15-ös cikke az irányelvnek azt irányoz elő, hogy egy független tracking tracing rendszer álljon föl, független adatforrásokkal dolgozzon ez. A 15-ös cikk 11-es, 12-es albekezdésében pedig a bizottság delegált aktusokra tesz javaslatot. Ezek a delegált jogi aktusok az alapvető elvárásokat megfogalmazzák. Nem akarjuk minden részletében szabályozni az új rendszert, de keretet akarunk neki adni. Ez a cikk és ezek az alpontok az SEDC jegyzőkönyv 8-as cikkét óhatják végrehajtani, amely kimondja, hogy a jegyzőkönyvet aláíró feleknek be kell vezetniük egy tracking and tracing rendszert, amelyet a dohányipartól független grémium felügyel, irányít. És mi csak ezt valósítjuk meg, ültetjük át egy végrehajtás és delegált jogi aktusba, 2017-től lépnének ezek életbe, és így a jegyzőkönyv megvalósulna az Európai Unióban is, elnök asszony felé pedig annyit mondanék, hogy ez egy nyílt rendszer, a mi specifikációink nem annyira specifikusak, hogy a gyártókat vagy gyártó típusokat neveznének meg, vagy megoldás szolgáltatókat neveznének meg. Tehát ilyen értelemben ez egy nyílt rendszer, ahol sok szolgáltató ö, kínálhat technológiát, amely a rendszer működtetéséhez jó. De a rendszer kimenő adatait igenis szabályozni kívánjuk. Köszönöm. Ez ugye jelenleg legégetőbb iparpolitikai kérdés, hiszen a track and trace az egy világnorma végrehajtását igényli, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan, és milyen költséggel hajtjuk ezt végre. Ugye a szoftvert, a hardvert is meg kell hozzá venni, és amennyiben a meglévő rendszerek integrálhatók lennének, akkor ezzel sok pénzt lehetne megtakarítani. Én az utóbbi megoldást támogatnám, mert egyébként ez egy kibővül, egy kereskedelmi vitává, Tudom, hogy nagyon sokféle lobby érdek környezi a témát, ezért is izgalommal várjuk, hogy a szakmai egyeztetések majd hova jutnak a főigazgatóságnál. De Jong úr kérdésére térnék azonban most vissza. Arra, hogy hogyan lehetne sehen, dass die Länder, die Chip White produzieren und aus denen Chip White produziert werden. A márkátlan cigaretták terjesztését, ugye nem valószínű, hogy ezt a jegyzőkönyvet ratifikálják majd, és a ratifikáció előtt és után mindegy, a fő kérdés ugyanaz marad, hogy a vágott nyers dohány és az egyéb kiegészítő adalék anyagok tükrében ezt a problémát hogyan válaszoljuk meg. Ha veszük a gyártókat, akkor egyes gyártók esetleg jobb normákat tudnak alkalmazni, mint amit egyes országok elvárnának. Igen. For the car, the... A márkátlan eh, cigaretták kérdése valóban égető. Már 2013-as stratégiai anyagunkban is eh, eh, megfogalmaztuk a az illegális cigaretta csempészet elleni eltökéltségünket, de ennek vannak lebontásai az egyes alágazatokban, és ide tartozik a márkátlan cigaretták kérdése is, ez országokra, cégekre, gyártókra lebontva, és ez egy nagyon komplex problémakör, már csak azért is, mert a probléma az EU-n kívülről jön nagy részt. A bizottság idén még egy végrehajtási jelentést fog megalkotni arról, hogy a 2013-as stratégiát hogyan sikerült végrehajtani, mennyire volt, ha egyáltalán az volt, sikeres a márkátlan cigaretták elleni fellépés. Ezen több bizottsági szolgálat is dolgozik, nagyon intenzíven, és örülünk annak, hogy az Európai Parlament is figyelemmel követi ezt a szerintünk is fontos kérdést. Köszönöm szépen. Több jelentkezést nem látok, akkor mondom, hogy április 25-e a módosítók benyújtási határideje, és május 24-én fogunk majd ezekről szavazni. Köszönöm. Akkor most rátérünk a négyes napi rendi pontra. Mark Vali kolléga véleménye az európai globalizációs alap hozzáadott értékkel kapcsolatos 2010-es években folytatandó <clears throat> stratégiája. Köszönöm, elnök asszony! Ez egy nagyon fontos téma. Nos, ezek az alapok, amelyeket ezen ö, célokra szenteltek, ezek bizonyos problémákkal küzdenek. A vélemény készítésekor különösen az volt a kérdésem, hogy a globalizációs alap el tudja érni a tervezett célokat. Nem világos az, hogy melyek az elérendő célok. A bizottság és a tagállamok nem tűztek ki kvantitatív célokat, mert ami a munkavállalók visszaélesztését illeti a munkaerőpiacra és az adatgyűjtést illetően nem különböztették meg a globalizációs alapot, illetve az európai szociális alapból származó forrásokat és az egyéb intézkedéseket, amelyeket a nemzeti alapok bevonásával hajtanak végre. A nemzeti hatóságok azt sem jelezték, hogy hogyan használták az alapokat a képzésre, illetve az önfoglalkoztató tevékenységek támogatására, valamint a jövedelem támogatásra. A bizottság sikernek tartja azt a tényt, hogy a visszaéleszkedési arány 50% körüli, azonban nem tudjuk, hogy ugyanezt a célt más létező eszközökkel is el lehetett volna érni nemzeti, illetve európai szinten. A globalizációs alapot gyakran együtt használják más intézkedésekkel, mint az Európai Szociális Alap, illetve a nemzeti alapok. Éppen ezért az adatgyűjtés az értékelés céljából elég nehéz gyakorlat, gyakran történik ez az európai struktúrális alapok esetében is, ugyanis nem tudjuk, hogy a már létező nemzeti forrásokat is bevonják az ide vonatkozó intézkedésekben. Nagyon nehéz tehát ezen programok eredményeit értékelni. Egyes tagállamok inkább az európai szociális alapot használták, és nem a globalizációs alapot. A szociális alap magasabb finanszírozást, gyorsabb reakciót tesz lehetővé, nagyon hosszú az eljárási idő a globalizációs alap esetében viszont, és restriktívebb feltételek léteznek ezen alapnál. A globalizációs alap esetében a bizottság nem gyűjtött adatokat. Jó lenne, hogyha megnéznénk, hogy a bizottság milyen kiválasztási kritériumokat alkalmaz, és vannak -e olyan esetek, amelyek a valóságban előfordultak, de amelyek a bizottság szabálykönyvében nem szerepelnek. A társfinanszírozás kérdéskörét is meg kell vizsgálni az ESZA esetében. Ez egy nagyon fontos kérdés, és fel kell hívni a figyelmet a globalizációs alap nagy korlátaira e tekintetben. A szemvevőszék 2013-as jelentése szerint az elfogadás átlagos időtartama 41 hét, tehát ez nagyon hosszú időtartam. Gyakran inkább gyorsabb eszközökhöz nyúlnak a tagállamok, mint az ESSA, vagy akár a nemzeti rendszerek. Tanulmányozni kellene tehát a gyorsabb, egyszerűbb eljárásokat és nyomon követhetőbbeket is, amelyek a válság által érintett valamennyi szereplőt be tudják vonni, ugyanis gyakran egy érintett vállalat beszállítói nem részesülhettek a globalizációs alapforrásaiból, noha a bizottság kifejtette, hogy a beszállítókat soha nem zártak ki szándékosan hatékonyabb módot kell tehát találni, hogy teljesebb legyen a lefedettség, hogy a termelői ciklus egyetlen munkavállalójáról sem feledkezzünk meg fontos az is, hogy a bizottság jelentéseiben szerepeltetni kell specifikusabb információkat azon ágazatok feltüntetésével, amelyeknél a munkavállalók nagyobb eséllyel rendelkeznek a munka találásra, és a munkaerőpiac igényeinek inkább megfelelnek. Fontos a képesítés valós, hogy valós esélyt adjon a munkaerőpiacra való újra beilleszkedésre, és ne csupán a képzési központok szemere jelentsen üzletet. Van egy másik fontos pont számomra, ez nem a mi szakbizottságunk specifikus területe, de mégis benyújtok ezzel kapcsolatban egy módosítót. Amikor a globalizációs alapról beszélünk, akkor olyan európai vállalatokra gondolunk, amelyek a globalizáció okán zárnak be, tehát tisztességtelen versenyokán más Európán kívüli vállalatok részéről. Gyakran azonban áthelyezik a termelésüket a vállalatok Európán kívülre. A bizottságnak ezt a szempontot is meg kellene vál, vizsgálnia, hogy mennyien maradtak munkanélkül azért, mert a vállalatuk esetlegesen válságot szimulált, és aztán a termelését külföldre helyezte át. Tehát itt a bizottságnak egyfajta módosítást, illetve büntetést kellene előirányoznia, hogy az Európán kívülre települő vállalatoknak az elbocsátott munkavállalók támogatását segíteniük kellene. Benyújtottam tehát egy ezzel erre vonatkozó módosítót, és kérem, hogy a kollégák is éljenek javaslatokkal tekintetben. Köszönöm. Elnök, köszönöm következő a hozzászóló listáján Stéhovszki kolléga, Tomás, tessék, a szó. Köszönöm ezt az álláspontot a Költségvetési Szakbizottságban, és vitát folytattunk erről. Világos kell, hogy legyen, hogy a globalizációs alaptól mit várhatunk. Ez az egyik kulcskérdés az EP számára ezen választási periódusban is, ugyanis nem világos, és azt sem világos, hogy milyen feltételek érvényesek. És amit a jelentéstevő úr említett, azok valóban jól beállított paraméterekkel a globalizációs alapból forrásokat kapni. Két alapból fizetnek két eszközöket ugyanakkor, kérdés, hogy ez az eszköz valóban hatékony-e, valóban operatíve, szerintem nem az. A kezdetben az volt a feltétel, hogy egy ezer munkavállalót kellett elbocsájtani, most már csökkentették ezt a számot 400-ra, aztán a tevékenységeket is említették, ami kell kapcsolatosan lehet pályázni az alapra, azt hiszem, hogy ez sem helyes, sokkal szélesebb vitát kellene lefolytatnunk erről a kérdésről, azt hiszem, hogy ez pontosan a mi szakbizottságunk hatáskörébe vágó, téma. Köszönöm, elnök, Ajala Szender kolléganő következik, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Valli úrnak szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért mely rendkívül érdekes, és teljes mértékben egyetértek sok dologgal, amit említett. Egy dolgot szeretnék hozzáfűzni. Talán egy módosító formájában lehetne ezt beilleszteni. Egyes specifikus ágazatok esetében több ízben is tapasztaltam, hogy az ágazat szerkezet átalakítása esetén, ahol sok az önálló, a valós önálló munkavállaló, akik egyfajta kettő címkével rendelkeznek, egyrészt alkalmazott munkavállalók, másrészt önálló munkavállalók. Nem tudom, hogy az ilyenfajta munkavállalók esetében, a szerkezet átalakítások esetén mi az eljárás. Spanyolországban van például egy taxis csoport, aki akiket bizonyos kollaboratív működési formák veszélyeztetnek és bizonytalan munkakörülményeket okoznak ebben az ágazatban. A bizottság elismerte, hogy nem, nem irányozta el, hogy hogyan lehet a globalizációs alapot alkalmazni például a taxisok esetében. Ez a munkavállalói kategória áldozatává válhat az ilyenfajta globális változásoknak. Tehát nem tudom, hogy az ön álló munkavállalókat hogyan lehetne bevonni ebbe a körbe. Ez is egy olyan szempont, amivel kapcsolatban megkérdezhetjük a bizottság véleményét. És aztán van még egy másik szempont, amelyről Valli úr is szót ejtett, azaz a bizottság tud-e előrejelzéseket adni az alap ö, nem megfelelő hatásáról ebben az esetben. Vannak ugyanis olyan esetek, amikor egyes vállalatok már eleve számításba veszik ennek az alapnak a létezését, tehát egyes eseteket azzal indokolnak, hogy, át, hogy folytatják a szerkezet átalakítást, amely egyébként nem lenne indokolt, nem lenne megfelelő, vagy nem tisztességes. jó lenne néha a szerkezet átalakításokat korlátozni, és elkerülni azt, hogy a segítségnyújtás ezen alapból még ösztönözze, bátorozza, bátorítsa is ezeket a vállalatokat, akik gyors pénzügyi támogatást keresnek, és azt egy másik országba települnek át, átvíve oda a hozzáadott értéküket, és aztán ránk hagyva a munkavállalók problémájának megoldását. Tehát hogyan lehet ezen negatív hatást elkerülni a globaliz globalizációs alap esetében? Ezzel is foglalkoznunk kell. Aztán ugye az eljárási időket is csökkenteni kell, hogy az alap hatékonyabb legyen. Szervem a kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, amiért ön hirtelen kimentem a teremből egy kisebb kávébalesetért, de feltételezem, hogy a globalizációs alapnál tartunk. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy szerintem a jelentéstevő kiváló munkát végez. Ami azonban a globalizációs alkalmazkodási alapból származó pénzek felhasználását, konkrét alkalmazását illeti, talán egy kicsit több bírálatra lenne szükség. A teljesítmény, amely a pénzek elköltéséhez kapcsolódik, olyasmi, mire nem figyeltünk eddig oda eléggé. Ebben a szövegben talán ezt jobban ki kellett volna emelni. Világos, hogy ez a legproblematikusabb aspektus. Sokszor elhangzott, hogy az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap bizonyos problémákban támogatást tud nyújtani. Valóban így van, egyetértek ezzel, de fel kell tennünk a kérdést, hogy mi a hozzáadott érték a globalizációs alkalmazkodási alap létezése szempontjából szerintem kritikusabban kell szemlélnünk azt, hogy a pénzeket hogyan használjuk fel, e tekintetben pedig a tagállamok, akik jelenleg nagyon különbözőképpen számolnak be a pénzek felhasználásáról, fontos szerepet kapnak. Nagyon nagy különbségeket látok a jelentéstételben, szerintem jóval kritikusabban kellene az európai globalizációs alkalmazkodási alapra vonatkozólag eddig ugyanis nem tudtuk az alapteljes potenciáját kiaknázni. Köszönöm. Von kolléga? Köszönöm szépen. Köszönöm Váli úrnak a jelentést. A globalizációs alkalmazkodási alap szerintem egy nagyon fontos eszköz a kezünkben az Európai Unió szintjén. Sajnos nem minden tagállam él a lehetőséggel. Tudjuk például azt, hogy az Egyesült Királyság sohasem kért pénzt az alapból, noha a múltban sokan munkanélkülévé váltak, és nemrégében az acélipar szereplők jelentették be az Egyesült Királyságban és főleg Velszben, hogy több ezer embert fognak elbocsátani, az Egyesült Királyság pedig nem hajlandó élni ezzel az alappal. Szerintem támogatást kellene kérnie a kormánynak ebből az alapból sok más EU-s tagállamhoz hasonlóan. Ugyanakkor minden alap esetében, úgy ennek az alapnak az esetében is igaz, hogy időnként át kell tekintenünk a működését, hogyha tudunk javítani az alapkezelésén, akkor azt meg kell tennünk, meg kell néznünk a kritériumokat, és gondoskodnunk kell arról, hogy a megfelelő helyre jusson a pénz. A másik fontos dolog pedig, hogy mielőbb eljusson a, az érintettekhez a pénz. Szerintem ez egy nagyon jó eszköz, minden tagállamnak élnie kellene ezzel az eszközzel. Köszönjük szépen! Ami a Levant tanulságokat illeti, a globalizációs alap mindig jó sok bírálatot kap, most a bizottság részéről kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Örülünk annak, hogy az Európai Globalizációs Alap végrehajtásával foglalkozik a szakbizottság. Szeretném azzal kezdeni, hogy az Európai globalizációs alkalmazkodási alap egy sürgősségi válaszadási és szolidaritásra alapuló eszköz, és teljesen máshogy kezeljük azt, mint az egyéb alapokat. Sokkal rugalmasabb ez, mint a szociális alap. Ezt hangsúlyozni szeretném, mert eh, elhangzott többször is, hogy vannak olyan programok, amelyeket a szociális alapból lehetne támogatni, miközben a globalizációs alapból támogatjuk őket. Először is a tagállamoknak történő allokáció az egyfőre jutó GDP-től függ a munkanélküliségi, illetve foglalkoztatottsági aránytól és egyéb mutatóktól. Ez azt jelenti, hogy az eszem belül vannak bizonyos korlátozások. A globalizációs alap ezzel szemben egy olyan alap, amely mindenki számára nyitott, ahogyan Vón úr is mondta, egy adott tagállamnak kell megpályáznia a forrásokat szükség esetén. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap ból származó támogatás akkor lép életbe, amikor az érintett munkavállalókat elbocsátják. hiszen az elbocsátást megelőző időszakban más eszközökkel is élhetnek még. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap esetében 60%-os társfinanszírozás történik. Vannak tehát olyan régiók, ahol nem olyan előnyös ez az alap, mint az ESA például, mert a fejlettebb országokban a szociális alap esetében 50%-os a társfinanszírozás, vannak azonban olyan tagállamok, ahol 75%-ot is elérheti a társfinanszírozást. A globalizációs alap az előfinanszírozást biztosítja 100%-ban, és utána az intézkedéseket két év során folytatják le, a projekt végén pedig egy jelentést kell benyújtania az adott tagállamnak arról, hogy kik a kedvezményezettek, milyen hatással nyert a támogatás, és pontosan mennyi pénzt költöttek el. A hosszas engedélyezési eljárásról többen is szót ejtettek már. 41 hét az átlagos eljárási idő. Szeretném elmondani azt, hogy ez egy átlag. Voltak olyan esetek, ahol a döntés jóval gyorsabban született meg, de voltak olyan esetek is, ahol jóval tovább tartott a döntéshozatali folyamat. Az új szabályozásban, amely 2013-ban született, egy 28 hetes időkeret szerepel. A bizottság, a tanács és a parlament, a három intézmény tehát ennyi idő alatt kell, hogy megállapodásra jusson, a globalizációs alap alkalmazásáról. Néhányan említették a visszautasított kérelmeket is. A globalizációs alap esetében lényegében egy kérelmet utasítottak vissza, az érintett tagállammal egyetértésben, amely tagállam egyébként elismerte, hogy ez a kérelem nem kapcsolható közvetlenül a válsághoz, illetve a globalizáció hatásaihoz. Nagyon nehéz a globalizációs alap esetében minőségi célokat meghatározni, mivel nem tervezhetők az elbocsátások, a nagyobb arányú struktúraváltások, de a tagállamoknak a szabályozás egyes cikke értelmében biztosítaniuk kell, hogy a lehető legtöbb kedvezményezett kapjon segítséget, és mielőbb fenntartható, illetve hosszú távú munkahelyekhez jussanak ezek az érintettek. Két évente kell jelentést tenni a tanácsnak és a parlamentnek a 19-es cikk értelmében az Európai Globalizációs Alapból támogatott projektekről, azok állásáról. A véleményben szerepel egy javaslat, és ezzel kapcsolatosan szeretném elmondani azt, hogy már most vállalást tettünk arra, hogy az Európai Globalizációs Alap weboldalán, internetes oldalán a különböző esetekkel kapcsolatos dokumentumokat közzétesszük. De vannak olyan dokumentumok, amelyek a tagállamok tulajdonát képezik, ilyen például maga a kérelem is. A tagállamokat felszólítjuk arra, hogy maguk tegyék közzé ezeket a dokumentumokat az átláthatóság jegyében. Eddig egyetlen olyan tagállamról tudunk, amely ezt megtette. Úgy gondoljuk, az átláthatóság növelése lehetővé teszi majd a többi tagállam számára is, hogy éljen a globalizációs alap nyújtotta lehetőségekkel. Azt hiszem, itt be is fejezem. Szeretném még egyszer elmondani, hogy a bizottság nagyon odafigyel az európai globalizációs alkalmazkodási alap alkalmazására. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy átfedések keletkezzenek az eszával, amelynek egy kicsit más a célja, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap ex post hatásokat kíván orvosolni a válsághoz kapcsolódóan, még nem az ESA, inkább a megelőzés célját szolgálja. Köszönöm szépen. Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje április 6-a déli 12 óra. Váli úr, jelentéstevő, kéri még a szót, parancsoljon. Egészen gyorsan köszönöm a kollégáknak a javaslatokat. Nagyjából azt látjuk, hogy egyetértünk abban, hogy nem világos milyen eredményeket hozott a globalizációs alap, mégpedig azért, mert a tagállamok vonatkozásában nem lehet teljes átláthatóságot elérni, ugye a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében sem, és örülök, hogy a bizottság erőfeszítéseket tesz, hogy mindezeket közzé tegyék. Jó lenne, hogyha a bizottság jobban tanulmányozna a piaci feltételeket, hogy jobban lehetne tervezni a tagállamokkal a munkavállalók munkaerőpiacra való újra beilleszkedését, mert gyakran ezek a programok esetleg bizonyos pénzmozgásokat eredményeznek azon társaságokon belül, amelyek a munkaerő közvetítéssel foglalkoznak, vagy a munkavállalók újra elhelyezésével, de aztán sok, gyakran a munkavállalók nem rendelkeznek majd ezen intézkedéseknek köszönhetően olyan képességekkel, amelyek valóban keresettek a munkaerőpiacon, tehát hatékonyabban kell felhasználni ezeket a forrás, forrásokat. A Nagy-Britanniával kapcsolatban egy utolsó megjegyzés, hogyha megenged az angol kolléga, megvan a saját valutájuk, tehát akár közberuházásokra is lehetőségük van, hogy segítség gazdaságukat. Az euróvezet sok országának erre nincs lehetősége, hiszen másfajta egyezmények kötik meg a kezüket, talán emiatt sem vesznek, vesznek önök részt, vagy nem kérnek gyakran ezen eszközök alkalmazásából. Köszönöm. azt hiszem, hogy ez Azt hiszem, hogy egy kicsit oda kell figyelnünk. Holnap után még kell begyűjteni 12 óráig a módosítókat, és kérjük a szolgálatokat, meg a kollégákat is, hogy gyorsan működjenek most. Most Peter a kollega következik a korrupció ellenes küzdelem kérdéssel, de ö, nem tudott eljutni Brüsszelig, és mivel ez már csak így van, ezért azt kérte, hogy a mai ülés végére halasszuk el a napirendi pontját. Nem tudom, hogy ez működni fog-e így. Én szívesen eleget tennék neki, de ugye az Olaf képviselőt sem akarjuk fel, fenntartani. úr asszony, mondja el, amit nekünk kíván mondani. Köszönöm szépen, kedves, hogy előrevett. Amint tudják, a jelentés tervezettel alapvetően, sőt teljesen egyetértünk, mint ahogy a módosítók többségével is, és jónak találjuk, hogy sok módosítóban megjelenik a hozzáadott értékadó, illetve a PIH irányelv alatti tárgyalásának szükségessége. Úgyhogy semmi gond a szöveggel részünkről. Hát akkor az azt hiszem dicséret az előadónak, és kár, hogy nincs itt. Ha még ma ez valahogy belefér, akkor majd még napirendre tűzzük a témát. Ha más nem, akkor a szavazás előtt röviden még tarthatunk erről vitát. Mivel négy órakor, négy órára tűztük ki a szavazást, nem akarom ezt előbbre hozni, legalább nyolc képviselőre van szükség a kórumhoz, úgyhogy most ugye a szünetet fogok elrendelni, de kérem, hogy senki ne menjen el, és jöjjön vissza 10-12 perc múlva, mert egyébként, ha ma nem szavazunk, akkor ez a dosszié elakad. Viszont más is jöhet még, és ezért rájuk való tekintettel nem akarom előrehozni a szavazást sem. Nehogy valamelyik frakció sérelmezze, hogy hamarabb rendeltem a szavazás, mint ahogy terveztük, úgyhogy most szünetet rendelek el, 10 perc múlva folytatjuk. Ah, this is probably mistake did. Yes. Parce qu'à chaque fois, on a laissé ça, considère qu'il ne faut pas voter. Colleagues, take us. Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. Mindjárt neki is látunk a munkának. Hatos napi rendi pont. Von kolléga horizontális jelentése, kérje a jelentéstevő a szót? Nem? Jó. Kezdjük a szavazásokkal. Érdekelne, hogy hány kolléga van jelen. Mindenkinek remélhetőleg itt van a szavazókártyája, elektronikusan szavazunk. Egy pillanat, türelmet kérek, a kollégák még keresik a szavazókártyájukat. Még nem nyitottuk meg a szavazást. Most rendben vagyunk. Tehát próbaszavazás következik, hogy megnézzük, hogy hány kolléga van jelen, hányan tudnak szavazni. Nyomják meg az egyik gombot tetszés szerint. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a próbaszavazást. 17 kolléga itt van, nem panaszkodhatunk. A létszámot illetően a horizontális jelentéssel kezdjük. Mindenki tudja, hogy hol tartunk? Hatos bekezdés, egyes módosító, mindenki látja, hogy hol tartunk? Mellette ki van, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva.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 nem, ellenőrizzük. Ellenőrizzük tehát a nyolcas módosítót. Beendet. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Szóbeli módosítással együtt, senki sem jelezte ugyanis ellenvetését, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva,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 Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Szav egyenlő szavazat szem mellett elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük a 25-öst. Ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 3 már lefettük, Empl 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 7 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Libe 1 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Libe 2, ezt már lefettük, Libe 3 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Libe 4, első rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Libe 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A záró szavazásra térünk át, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. Még egy kollégának kellene szavaznia, benne van a szavazókártyája a gépben, de még nem szavazott. Jó, a szavazást lezártam, 16-1 arányban elfogadtuk, gratulálunk a jelentéstevőnek, köszönjük szépen! Az ügynökségekre térünk most át. Energiaszabályozók együttműködési ügynöksége, ACER, enyes módosító mellette, ellene. Elnézést mondja az elnök asszony, az egyesről és a kettesről együtt kell szavaznunk. mellette ellene tartózkodók elutasítva. A mentesítésről szóló döntéshozatal következik, elektronikusan szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15 igen, 4 nem szavazattal zárul ez a szavazás. Akkor a számlák lezárása következik, hármas és négyes módosítók szintén együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Nagyszerű, köszönöm szépen. A számlák lezárásának egészéről szavazunk most elektronikusan. A szavazást lezártam. 15-4 arányban Zárult a szavazás, köszönöm szépen. Az állásfoglalás következik hetes bekezdés ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette, elnézést mondja az elnökasszony, most az állásfoglalás egészéről szavazunk, mégpedig elektronikusan. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. 16-3 arányban elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Ja, damit kommen wir zu Berek. Ezzel a berekre térünk át. Elektronikus hírközlés, egyes, kettes módosítók együtt, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ez azt jelenti, hogy a mentesítés egészéről szavazunk most, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezártam, 15-4 arányban Zárult a szavazás. A számlák lezárásáról szóló döntés következik. A két módosítóról együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most a számlák lezárásának egészéről döntünk. Elektronikusan szavazunk. 15-4 arányban elfogadva, akkor megadtuk a mentesítést, a számlák lezárásához is meghoztuk a döntést. 4-es módosítás, 5-ös módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, az állásfoglalás egészéről szavazunk elektronikusan és név szerint. A szavazást lezártam. 17-2 arányban elfogadva, gratulálunk a jelentéstevőnek. Haladunk tovább. Az Európai Unió szervének fordító központja. Két módosítót nyújtottak be kollégák, egyes kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. A mentesítésről magáról döntünk, most elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam. 15-4 arányban megadtuk a mentesítést. A számleg lezárása következik 3-as, 4-es módosító, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A számlák lezárásáról magáról döntünk, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam. 15-4 az eredmény. Az állásfoglalásra térünk át módosít, 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os módosító mellette, ellene. A 6-os módosítóról szavazzunk elektronikusan. Lezártam az elektronikus szavazást, 13-an mellette szavaztak, tehát elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, és a záró szavazás következik az állásfoglalás egészéről, elektronikusan szavazunk név szerint. A szavazást lezártam, 16-3 arányban megszavaztuk, gratulálunk a jelentéstevőnek. A SZEDEFOP következik, az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ, a mentesítésről szóló döntés következik, egyes-kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, most a mentesítésről magáról döntünk, mégpedig név szerint, név szerint a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-4 arányú a döntésünk, köszönöm szépen, 3-as, 4-es módosító, mellette ellene tartózkodók elutasítva, a számlák lezárásáról döntünk most. Név szerint szavazunk. A szavazást lezártam, 15-4 arányú az eredmény. Most az ellensfoglalás következik ötös módosító, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 1, ezt lefettük már, Empl 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 6, első és harmadik rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Empl 7-es, 8-as, ezeket lefettük, így az állásfoglalás egészéről szavazzunk. Most a szavazást megnyitom. Még mindig hiányzik az egyik kolléga, de hát akkor egyel kevesebb szavazat lesz. A szavazást lezárom. 16 igen szavazattal, két nem szavazattal, két tartózkodás mellett. Nagyszerű. A SEPOL következik, egyes és kettes módosítók, a mentesítésről mellette ellene tartózkodók elutasítva. A mentesítésről magáról döntünk most, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezárom. 14 négy arányban szavaztunk, Hármas, négyes módosító a számlákról, mellette ellene tartózkodók elutasítva. A számlák lezárásáról szavazunk most elektronikusan. A szavazást lezárom. 15-4 arányú a döntésünk. Az állásfoglalás következik ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Libe 1-től 4-ig, ezeket lefettük már, Libe 5, első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, Libe 6 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 16-2 arányú az eredmény. Az ELSA következik, egyes kettes módosítók mellette ellene tartózkodók elutasítva. A mentesítésről szóló döntés következik, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam, 15-4 arány, nagyon stabil a többség itt a szakbizottságban. A számlák lezárása következik 3-as, 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elektronikusan szavazunk a számlák lezárásáról. A szavazást lezártam, 15 igen, 4 nem szavazat. Ötös módosító mellette ellene Ellenőrizzük elektronikusan az ötös módosítót. Szerintem elfogadtuk. Köszönöm. A szavazás lezártam. 11 igen, 8 nem szavazat. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ugyanazzal a többséggel, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, Tran 1-től 4-ig, ezeket lefettük, Tran 5 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tran 6 mellette ellene tartózkodók elfogadva, tran 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva, tran 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, tran 9 mellette ellene tartózkodók elfogadva, tran 10-től 12, ezeket lefettük, tran 13 első rész, ezt lefettük már, Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, Tran 14, ezt lefettük, ezzel az ellensfoglalás egészére térünk át. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 16-3 arányban. Köszönöm szépen, gratulálunk a jelentéstevőnek. Elszó. A mentesítésről szóló döntés következik. Egyes kettes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elektronikusan döntünk a mentesítésről magáról. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 15-3 arányban megadtuk a mentesítést. A Számlák lezárása 3-as, 4-es módosítók mellett ellene tartózkodók elutasítva. A számlák lezárásáról elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam. 15. Igen, 3. Nem szavazat, állásfoglalás 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Libe 1-től 4-ig lefettük, már Libe 5 első rész mellette. Ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva, libe 6 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk, mégpedig elektronikusan. A szavazást lezártam, 16-3. Az eredmény, ez is egy nagyon jó eredmény a jelentéstevőnek. Az Európai Bankhatóság következik, egyes és kettes módosítók a mentesítésről, mellette ellene tartózkodók Elutasítva. A mentesítésről szóló döntés következik, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam, 15-4 az eredmény. A számlák következnénk 3-as, 4-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Elektronikusan szavazunk a számlák lezárásáról. A szavazást lezártam. 15 igen, 4 nem szavazat. Az állásfoglalás következik, 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 6-os módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 7-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 1 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 2 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 3 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 4 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 5, mellette ellene tartózkodók elfogadva, Ekon 6, ezt lefettük már. Az Ekon 7-től 10, Ekon 15-ig szavazhatunk blogban? 7-től 15-ig mellette ellene tartózkodók elfogadva, és a záró szavazás következik az állásfoglalás egészéről. A szavazást megnyitottam szavazást lezártam. 15 igen, 4 nem szavazattal elfogadva. A járványvédelmi központ LCDC e következik, mentesítés, egyes kettes módosítók mellette ellene tartózkodók elutasítva. A mentesítési döntésről szavazunk most elektronikusan. A szavazást lezártam. 15-4 arányban zárult a szavazás, a számlák lezárása következik, hármas és négyes módosítók mellette ellene tartózkodók elutasítva, elektronikusan szavazunk a számlák lezárásáról. A szavazást lezártam, 15 igen, 4 nem szavazattal zárult. A szavazás az állásfoglalás következik, ötös módosító mellette ellene tartózkodók. Úgy láttam, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább. Az ötös módosítóról szavazunk. A szavazást lezártam, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, kilences és tízes, ezek kompatibilisek egymással, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tízes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. NV1, ezt lefettük már, NV2 mellette, NV2 mellette ellene tartózkodók elfogadva, NV3 és 4, ezeket lefettük, NV5 és 6 blokkban szavazhatunk? Mellette ellene tartózkodók elfogadva, NV7-est és 8 as lefettük, NV9 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, az NV10-es lefettük, NV11-től 13-asig szavazhatunk blokkban, mellette ellene tartózkodók elfogadva, NV14 és 15-ös, ezeket lefettük már, most elektronikusan szavazunk az állásfoglalás egészéről. A szavazást lezártam. 16-3 az eredmény. Köszönjük szépen. Ti és a... Az ECHA szöveg következik. Vegyi anyagügynökség. Els, nem, hát el, elutasítottuk. Az egész szövegről szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást 15 4 arányban, elfogadtuk. 4, 3-as, 4-es mellett ellenő ellene tartózkodás felutasítva. akkor csak a, a, az egészről kell már szavaznunk, az a szavazást. Ez is 15-4. Ötös módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 6-tól 12-ig szavazhatunk blogban? 6-tól 12-ig mellette, ellene, elutasítottuk őket, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, NV1 már benne volt, 2-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3-as, 4-esről nem szavazunk, 5-ös, 5-től 8-ig együtt mellette, ne lehet, nem lehet, nem, jó, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kilencesről nem kell, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-től 13-ig nem szavazunk, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk adtuk helyet, elutasítottuk. 16-osról nem kell szavaznunk, elektronikus záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 16-3 arányban elfogadtuk. Környezetvédelmi ügynökség. 1 és 2-es módosítók mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk őket. Most akkor az egészről szavazunk itt géppel, lezárom a szavazást. 14-4 van elfogadtuk. A 3-as, 4-es módosítókból együtt szavazunk, mellette ellen a tartózkodás elutasítottuk. A, a mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban átment. Állásfoglás 5-től 10-ig lehet blokkosan szavazni?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 Lezárom azt. 16-3 arányban átment. Halászati ügynökség mentesítése következik. 1-es, 2-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Az mentesítésről szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-4 arány. 3-as, 4-esről mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor most a számlazárásról szavazunk külön, illetve géppel bezárom a szavazást, 15-4 az arány, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 8-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 9-es mellette ellene elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Halászati Bizottság 1-től 5-ig már benne van a szövegben. A 6-ostól a 11-esig megszavazható együtt, jó? Blokkos szavazás mellettük, ellenük tartózkodás. Elfogadtuk, 12-esről nem kell szavazni, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom azt. 2 arányban átment. Élelmiszer biztonsági ügynökség mentesítés, 1 2 3-4-es módosítókról együtt szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A módosításról, a mentesítésről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. Lezárom 12 hét arányban. Elfogadtuk számlazárás 5 8-ig mellette ellene tartózkodás elutasítva. Számlazárásról magáról megnyitom a szavazást. Kislasszú. Lezárom a szavazást. 13 hatalányban átment. 9-es módosító mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk. 10-es mellette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 18-as mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük a 18-ast. Lezárom a szavazást, 12 hatályban győzött. Húzás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 28 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene elfogadtuk, 31-es mellette ellene elfogadtuk, 32-es mellette ellene tartózkodás el, elfogadtuk, 33-as mellette a tartózkodás elfogadtuk. NV1-2-3-ról nem szavazunk, 4-esről szavazunk, ki támogatja a tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, 6-osról nem kell, 7-es mm, első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második részről nem kell szavazni, 8-asról sem, 9-esről igen, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. A kilencesről sem kell szavazzunk, elnök asszony, mondja valaki. Tévesen szavaztunk, de elutasítottuk úgy, hogy végül is így is kiesik. 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 12 első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 és 15-ös nem kell szavazni, egészről szavazunk, megnyitom a szavazás géppel. Lezárom a szavazást. 16-3 arányban ment át a szöveg. EIGE, Európai Esélyegyenlőségi ügynökség, 1 és 2-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, mentesítésre szavazunk géppel. Lezárom a szavazást. 14 arányban. Zárszámadás mellett ellene tartózkodás elutasítva. Most akkor a döntésről kell szavaznunk géppel lezárom 15-4 az eredmény. Az állásfoglalást elfogadtuk 5-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, FEM 1-es mellette elfogadtuk, 2-től 6-ig nem kell szavazni, 7-esről viszont igen, mellette ellenő tartózkodás elfogadtuk, 8-asról nem. Záró szavazás jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom ezt. Az Európa mentesítése következik. 1-2 mellette, ellene elutasítva, mentesítésről szavazunk. Megnyitom, majd lezárom a szavazást. 15-4 arányban ment át. Zárszámadás, számlák mellett ellene elutasítva a 3-as, 4-es külön szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást, 15-4 az eredménye. Módosítók 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es mellette, a 7-estől 9-esig együtt lehet, mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, Ekon 1-től 5-ig lehet itt is blokkosan, mellettük ellenük tartózkodás rendben, elfogadtuk, 7-esről szavazunk, 15-ig terjedő, 7-től 15-ig blogban. 1-től 10, nem, 7-től 15-ig mellettük, elleni tartózkodás elfogadtuk, 13-asról külön mellette elleni tartózkodás elfogadtuk, 14 és 15-ös blogban mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk őket, Az állásfoglalás egészéről szavazunk. Tizenöt négy arányban elfogadtuk. Az Európai Technológiai Intézetről szavazunk egyes kettes módosító mellett ellene tartózkodás. Elutasítva mentesítés, géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. 15-3 arányban. Megszavaztuk. Hármas, négyes módosítók mellettük ellenük tartózkodás. Elutasítva elektronikus szavazás következik, amelyet lezárok, 15-4 az eredmény. Módosítók. Ötös mellette ellene tartózkodás. Elutasítva hatos mellette ne tartózkodás elfogadtuk. A 7-estől 9-ig lehet közösen, 7-től 8-9 mellett ne tartózkodás elfogadtuk, 10 mellette ne tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ne tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és az ellásfoglalás egészét így ugyancsak elfogadtuk. Már amennyiben lezárnám a szavazást, 15-3 a szavazás eredménye. Agentúr. A gyógyszeripari ügynökség, az EMA következik, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, az állásfoglalás egészéről ment a sítés egészéről, egészében a szavazást be- lezárom. 15-3 arányban a 3-as, 4-es mellettük ellenük elutasítva a zárszámadás egészében népszerinti szavazás következik. Lezárom a szavazást. 16-3 arányban köszönöm. 5-ös módosító mellett ellene elfogadva, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 9-től 12-ig tömbben szavazhatunk? 9-től 12-ig mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Ja. Zerstört a Widerstand, ne? Amen. Hát itt volt egy ellenes, tehát 13-as módosító ellene elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os, ez okafogyott evert, MV1-2 tömbben, mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, 3-6 lefedve, MV7 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV8 mellette ellene tartózkodás elfogadva, MV9-től 11-ig lefedve, MV12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, mv 13 től 15-ig le van fedve, és ezzel záró szavazáshoz értünk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 16-2 arányban, köszönöm. Most pedig a kábítószer megfigyelő központ következik. Egyes, kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, mentesítés elektronikus formában. A szavazást lezárom 15-4 arányban, számlák 3-as és 4-es elutasítva a döntésről elektronikus formában. A szavazást lezárom. 15-4 arányban. Köszönöm. Állásfogás 5-ös mellette ellene elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 1-től 3-ig lefedve, Libe 4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Libe 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, libe 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-3 arányban köszönöm. A Tengerbiztonsági ügynökség következik egyes, kettes módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Az egész szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban. 3-as, 4-es módosító mellettük ellenük elutasítva. A döntést az elszámadásról egészében megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 14-4 arányban köszönöm. Az állásfoglalás következik. 5-ös módosító mellette lenne tartózkodás elfogadva. Tran 1-2 lefedve, Tran 3-tól Tran 10-ig együtt. Mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Tran 8 ellene tartózkodás elutasítva, Tran 9 lefedve, 10-11-ről együtt, mert mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, Trump 12 lefedve. Ezzel az elfoglalás egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom 15-4 arányban. Eniza következik, egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a mentesítésről összességében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. 3-as, 4-es módosítók, mellettük a tartózkodás elutasítva. Összességében döntés a számlákról, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, 15-4 arányban, köszönöm. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, az állásfoglalás egészéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 15-4 arányban köszönöm. A vasúti ügynökség következik, egyes kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a mentesítésről elektronikus formában megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. 15-4 arányban, 3-as és 4-es módosítók szemlek mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, és a szemlekről elektronikus formában a szavazást lezárom 15-4 arányban, állásfoglalás 5-ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-estől 9-ig együtt lehet többen szavazni? 7-től 9-ig mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Tran 1-től Tran 5-ig le vannak fedve, Tran 6, 9 tömbben, mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, Tran 10 le van fedve, Tran 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, Tran 12 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Tran 13 mellett, le van fedve, és ezek következik a záró szavazás az ellensfoglásról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-3 arányban köszönöm. Az ESMA következik. Egyes kettes, a mentesítésről mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a mentesítésről elektronikus formában. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban köszönöm, Szemlek 3-4, módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a számlákról elektronikus formában. az elmaszavazás 15-4 arányban, állásfoglalásról ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Ekon 1-től Ekon 5-ig tömben, 1-től 5-ig mellettük ellene tartózkodás elfogadva, Ekon 6, le van fedve Ekon 7-től Ekon 15-ig tömben, mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban. Köszönöm. Az Európai Képzési Alapítvány, Központ, Dublin, egyes kettes módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a mentesítésről elektronikus formában megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban számlák, 3 és 4 módosító mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a számlákról elektronikus formában. A szavazás lezárom 15-4 arányban. Az 5-től 8-asig többen szavazhatunk? Igen vagy nem? 5, től 8-ig tömbben mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, Empl 1 le van fegyve, Empl 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 3, 4 le vannak fedve, Empl 5, 6 együtt mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Nézzük az állásfoglalást összességében, meg lezárom a szavazást 16-3 arányban. Köszönöm. Euliza következik, egyes kettes módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. A mentesítést nézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. Számlák 3-as és 4-es módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a számlákról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 15-4 arányban ugyanazzal a többséggel. Állásfoglalás következik. Tudunk-e szavazni az 5-től a 11-ig tömbben a módosítókról? Igen. Mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadva, libe 1, libe 6, ezekre vannak fedve, libe 7 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nézzük a záró szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-3 arányban. Köszönöm. Az OSA következik. Egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a mentesítésről elektronikus formában. Lezárom a, ö, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-4 arányban Szemlák 3-as, 4-es módosító mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a szemlákról elektronikus formában. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. Az állásfoglás következik 5-től 7-ig, tömbben szavazhatunk, igen. Mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, Empl 1 le van fedve, Empl 2-től Empl 4-ig tömbben, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva mp 5, le van fedve mp 6, mellette ellene tartózkodás elfogadva, mp 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük az elektronikus zárószavazást. A szavazást lezárom 16-3 arányban. Köszönöm. Eurot Euratom következik. Egy és kettes mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a mentesítésről elektronikus formában. A szavazást lezárom. 15-4 arányban szemlek, 3-as, 4-es módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a szemlekről elektronikus formában, formában. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. 6-os és 5-ös módosítók tömbben, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, elektronikus szavazás következik az állásfoglalásról. Köszönöm. 16 Eurofund következik az 1-es, 2-es módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva a döntés a mentesítésről elektronikus formában. Hmm, lezárom a szavazást 15-4 arányban. Számlák 3-as, 4-es módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. Számlák elektronikus formában. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. Állásfoglalás következik. 5-től 7-esig tömbben szavazhatunk a módosítókról mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, EMP 1 le van fedve, EMP 2-től 4-ig tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, Ample 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 6 le van fedve, Ample 7 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Ample 8 le van fedve. Nézzük most az elektronikus zárószavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-2 Eurojust egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a mentesítésről, meg nyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-4 arányban 3 és 4-es módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a számlákról, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 15-4, 15-4 arányban. Nem mondhatjuk, hogy nincs stabil többség, 5-től 7-ig tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, libe 1-es, és 2-es le fedve, libe 3, és 4 tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, libe 5, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, libe 6 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel nézzük meg most a zárószavazást, megnyitom a zárószavazást. Lezárom a szavazást. 16-3 arányban Európol következik, egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, mentesítésről való döntés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 16-3 arányban, szemlek 3-as és 4-es módosító mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a szemlekről elektronikus formában. Lezárom a szavazást 16-3 arányban. Most pedig nézzük meg az állásfoglalást. 5-től 7-ig tömbben mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, 7-es mellett ellene tartózkodás elfogadva, 8-astól 12-esig többen mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, 13-as módosító mellette ellenük tartózkodás elfogadva, 14-15 tömbben mellettük ellenük tartózkodás elfogadva, libe 1-es le van fedve, libe 2 okafogyott, libe 3 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, liben 4 le van fedve, libe 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, libe 6 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük meg az előszavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 15-4 arányban elfogadtuk. Nézzük meg most az alapjogi ügynökséget, egyes kettes módosítók mellettük ellenük tartózkodás elutasítva, döntés a mentesítésről elektronikus formában. Lezárom a szavazást 15-4 arányban. Számlák egy 4-es-től 6-osig módosítók azonosak, ki van mellettük, ellenük, ki tartózkodik, elutasítottuk. Nézzük meg most a döntést a számlákról. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 14-4 arányban. Állásfoglás következik. 7-estől 9-esig mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-től 13-ig mellettük ellenük tartózkodás elfogadva. Libe 1-estől Libe 3-asig ezek le vannak fedve, liben 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, libe 5 le van fedve. Ezzel elértünk az erőszavazásig. Megnyitom a szavazást. 17 danke. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, dass wir Dinge am Block ha egyetértenek, hogy többen szavazzuk, vagy ha nem értenek ezzel egyet, akkor jelezzék. Frontex következik, egyes és kettes módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Nézzük meg a mentesítéssel kapcsolatos döntést, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, 15-3 arányban. Szemlek, 3-as és 4-es módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Döntés a szemlekről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 16-2 arányban állásfogláshoz értünk. Ötös mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikus formában az ötös módosítót. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk, igen. 6-tól 8-asig. Tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 9-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10-től 12-esig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 14-es, 15-ös tömbben mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, libe 1-es és 2-es le vannak fedve, libe 3 mellette ellene tartózkodás elutasítva, libe 4 mellette ellene tartózkodás elutasítva, libe 5 mellette ellene tartózkodás elfogadva, libe 6 el, le van fedve, libe 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most az elektronikus zárószavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-2 arányban köszönöm. GNSS, a GNSS ügynökség következik, egyes kettes módosítók mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az elektronikus döntés következik a mentesítésről. A szavazást lezárom. 15-4 az eredmény, a szemlek következnek, 3-as 4-es módosító mellett ellene tartózkodók elutasítva, a számlákról szóló döntés következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam, 15-4 az eredmény, az állásfoglalás következik, az 5-ös 7-es módosítókat blokkban szavaznánk meg, mellett ellene tartózkodók elfogadva. A zárószavazásra térünk át, mégpedig elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. 15-3 arányban elfogadva. niemand verlässt den Saal. Jó, rendben, senki se hagyja el a termet. Senki sem hagyhatja el a termet, az Artemis folytatjuk. Marian Marinescu a jelentéstevő, kérje a szót a jelentéstevő. Nem? Jó. Haladunk tovább. Egyes, kettes módosítók, a mentesítésről mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. Ellenőrizhetnénk ezt, az egyes és kettes módosítókat? A szavazást lezártam. 13. Igen, 5 nem szavazat. Az eredmény ezzel a mentesítést elhalasztottuk. Jó, akkor ezzel a mentesítést és a szemlek lezárását is automatikusan elhalasztottuk. Ce serait couvert parce que c'est un sens. On peut passer voter ici. Genau. Also damit kommen wir zu der, zu der Entscheidung. Ezzel a zárásáról szóló eh, döntés következik, ugyanis erről döntenünk kell külön. A szavazást megnyitom, elektronikusan szavazunk. Hm? Sorry, Marian. Hm? Und, No, it's, so we voted to postpone. Arról döntöttünk, úgy határoztunk, hogy a mentesítést elhalasztjuk. Világos tehát, hogy a számlák lezárását sem szavazhatjuk meg. Úgyhogy az állásfoglalás következik. Igen, igaza van, mondja az elnök, az állásfoglalás következik ötös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hatos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szóló szavazás következik, megnyitom a szavazást. Abstimmung ist beendet. A szavazást lezárom. 17 igen szavazat, egy nem szavazat az eredmény. Épp azon vitázunk itt, hogy a számlák lezárásáról kell-e szavazni, vagy nem. A mentesítésről szóló döntés ről szóló szavazásról kell szavazni, de mivel a módosítókat megszavaztuk, ezért a mentesítést elhalasztottuk, és mivel a szemnek lezárás is elvileg el van halasztva a módosítókról, ugyan nem kell szavazni, de a döntéshozatalról igen. Csak a módosítókról szavaztunk. Nem, akkor mégis szavazni kell a számlák lezárásáról. Sajnos mikrofon nélküli hozzászólás történik, a tolmácsok nem hallják hozzászólást. Igen, mondja az elnök asszony, de a számlák lezárásáról is szavazni kell. This, but not this. It is not necessary. At the same than here. Mais hmm. ici, il faut voter. Ça, c'est pas nécessaire. Et ça, toujours. Les, les décisions. Ça, il faut voter. Décision. Yeah. So, we voted tehát az első és a második módosítóról szavaztunk, és a szavazás eredménye az volt, hogy elhalasztjuk a mentesítést. Most döntenünk kell az így módosított döntésről. Ez a második szavazás. Aztán a számlákról nem kell szavazni, mert világos, hogy nem zárhatjuk le őket, de a döntésről magáról szavaznunk kell. Így kell eljárnunk. Elnök. Akkor a kettes pontról szavazunk, a számlákról történő döntéshozatal következik. Erre vissza kell térnünk, az állásfoglalásról szavaztunk már, de a kettesre vissza kell térnünk. Nem a hármas és négyes módosítókról szavazunk, hiszen ezek már implikálják magát a döntést, de most az így módosított szövegről kell szavaznunk, ami a számlák lezárását illeti. Erről szavazni kell. Ezzel most megnyitom a szavazást. A két plusszal szavaz, az automatikusan megszavazza azt, hogy halasszuk el. Deux décisions, hein, la décision et la décision. Non, non, non, here, we are here, we are here. Mais ici, on n'a pas voté. Hein. Mm. Il faut voter les deux yeah. décisions. Mm. Mm. You vote not to close. Yeah. You vote not to close. aussi, hein. Mm. I do not find it very logical, and I find it rather complicated. Sorry. Elnök, nem nagyon tartom ezt logikusnak, sőt, igen, csak bonyolultnak tartom. We vote, we vote on the decision. A döntésről magáról szavazunk. Oui. Genau. Also, Das Sekretariat sagt, das Sekretariat sagt mir, dass wir auch unter Punkt 1 nochmal über die a titkárság szerint az egyes pont alatt is szavaznunk kell arról, hogy döntünk arról, hogy elhalasztjuk vagy nem halasztjuk el a mentesítést. A módosítókat megszavaztuk, ezért világos, hogy elhalasztjuk a módosítót, de most hivatalosan még egyszer meg kell szavaznunk azt, hogy elhalasztjuk a mentesítést. Szavaznunk kell tehát az egyes pontról. A módosítókról szavaztunk, aki itt most plusszal szavaz, az egyetért a döntéssel, hogy elhalasztjuk. Világos most már mindenkinek? Az egyes pontról szavazunk, tehát a döntésről magáról megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Ja, ja. Die Abstimmung ist geschlossen, 17 zu, zu 3 und 17 igen szavazat, 3 nem szavazat. És a kettes pont alatt ismét csak szavaznunk kell a döntésről, ami a számlák lezárását illeti, erről is szavaznunk kell. Tehát megnyitom a szavazást. Aki a mentesítés mellett van, annak most mínusszal kell szavaznia. A szavazást lezárom. 14 igen szavazat, 6 nem szavazat az eredmény. A döntés tehát világos. Az állásfoglalásról már szavaztunk, ezek után most már a többiek esetében világosabb lesz a helyzet. Tiszta égbolt, egyes, kettes módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A döntés maga történ, következik a mentesítésről, elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 17 igen szavazat, 3 nem szavazat. 3-as, 4-es módosítók. Ezek okafogyottá váltak, hiszen az előző döntéshozataltól fügtek ezek. A számlákról szóló döntés következik a szavazást. Megnyitom. A szavazást lezártam. 16-3 az eredmény. Most az állásfoglalás következik hetes módosító mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Ellenőrizhetnénk ezt? Hetes módosító. Elutasítva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók. Elfogadva kilences módosító ellene, mellette ellene tartózkodók elutasítva, tízes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette ellene. Jó, ezt ellenőrizzük, ellenőrizzük a 12-est. Lezárom a szavazást elutasítva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva 18-as mellett ellene tartózkodók, elfogadva 19-es mellette ellene tartózkodók, elfogadva. A 20-asról nem kell szavaznunk, ez egy technikai módosító, 21-es módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 26-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, az 5-ös és a 6-os technikai módosítók, ezzel a záró szavazáshoz érkeztünk el, a szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam, 19 igen szavazattal, két nem szavazattal az állásfoglalást elfogadtuk. Köszönöm szépen! Az Excel következik, egyes-kettes módosítók. Mellette ellene tartózkodók elfogadva. Azaz mentesítésről szavazunk. A szavazást megnyitom. Elektronikusan szavazunk. Köszönöm szépen, a szavazást lezártam. 16 5 arányú az eredmény. A számleg lezárása következik, a 3-as, 4-es módosító az előbbi döntéssel függ össze, attól függött. Ezzel rátérünk a számlák lezárásáról szóló döntéshozatalra, elektronikusan szavazunk a szavazást, megnyitom. Köszönöm szépen! A szavazást lezártuk. 18 igen szavazat, 3 nem szavazat az eredmény, köszönöm, 5-ös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 6-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es módosító mellette ellene tartózkodók el, elutasítva, 8-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es módosító okafogyott neve, 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 12-es és 13-as azonosak, mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 14-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodók Szerintem elutasítottuk, de jó lenne ellenőrizni, ellenőrizzük a 15-öst. A szavazást lezártam elutasítva. 16-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Az ellensfoglalás egészéről szavazunk most. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam 19-2 arányban. Megszavaztuk, köszönöm. Az eniek következik. Egyes kettes módosító mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. Az á, a mentesítés egészéről szóló döntés következik. Elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártuk. 17 igen szavazat, 4 nem szavazat. A 3-as, 4-es módosító a számlák kapcsolatosan a fentebb hozott döntésen függ össze. A számlák egészével kapcsolatos döntéshozatal következik. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. 15 igen szavazat, 5 nem szavazat. Köszönöm szépen. Az állásfoglalás következik ötös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az elektronikus zárószavazás következik az állásfoglalás egészéről. A szavazást lezártam. 20 egy arányban elfogadva, köszönöm szépen. FCH. Egyes és kettes módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadva. A mentesítés egészéről szavazunk elektronikusan. A szavazást lezártam. 13-3 az eredmény, 18-3, bocsánat. A, ezzel a döntéssel a számlákkal kapcsolatos módosítók okafogyottá váltak, a számlák lezárásáról szóló elektronikus szavazás következik. A szavazást lezártam. 18-3 az eredmény ismét, köszönöm. Az állásfoglalás következik ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas mellette. Szavazhatunk elektronikusan a nyolcasról, illetve ellenőrizhetjük a nyolcas módosítót. Szerintem elutasítottuk, de nem volt teljesen világos az eredmény. Lezártam a szavazást, elutasítottuk valóban. 9-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk. A szavazást megnyitottam. A szavazást lezártam. 18-2 az eredmény, köszönöm szépen. Az IMI következik. 1-es, 2-es módosítók mellette ellene tartózkodók elfogadva. A mentesítésről szavazunk, mint olyanról. Elektronikusan szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 18-3 az eredmény, köszönöm. A számlák következnek a hármas, a négyes és hármas okafogyottá vált. A számlákról szavazunk, most megnyitom a szavazást. A Szavazást lezártam, 18-3 az eredmény, köszönöm. Az állásfoglalás következik 5-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elutasítva 6-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva 7-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 8-as, 9-es, 10-es, szavazhatunk blogban? Jó. Akkor blogban szavazunk. Nem, mégsem? Akkor 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenegyes mellette, ellene tartózkodók elutasítva, tizenkettes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizenhármas, okafogyott, tizennégyes mellette, ellene tartózkodók el, elutasítva, a 15-ös egy technikai módosító, 16-os módosító, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 17-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 21-es, ezt visszavonták, így a zárószavazás következik elektronikusan, szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, 19-2 az eredmény. Az ITER következik, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es módosítók mellette, ellene tartózkodók elfogadva, a mentesítésről döntünk. Sajnos nem halljuk a felszólalót, mikrofont kérünk. Észrevettem, hogy az 1-es, 2-esről, 3-asról, 4-esről szavaztunk együtt, de az 1-2-3 az azonos, a 4 pedig pont, 4-es pont az ellenkezőjét mondja. Szerintem az 1-es, 2-es, 3-asról kellene szavazni, és a többi esetben mindig külön az 1-esről és külön a 2-esről, nem pedig együtt. Igen, igazad van. Jó, hát a négyes oka fogyott, mert az 1-2-3-asról már szavaztunk, úgyhogy a négyes oka fogyott, igazad van. Akkor az 1-től a 3-asig azokat elfogadtuk, ez azt jelenti, hogy a négyes oka fogyott. Akkor most a mentesítés egészéről szavazunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 21 igen szavazat. Senki sem szavazott nemmel. Hát ilyen is ritkán van. Az 5-ös, 6-os, 7-es módosítók az előző döntés miatt okafogyottá váltak, elektronikusan szavazunk a számlákról. A szavazást lezártam, 21 arányban döntöttünk, most az állásfoglalás következik 8-as módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 1-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 9-es módosító és 10-es módosító, ezek okafogyottá váltak, 11-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 16-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 17-től 24-ig terjedő módosítókról szavazhatunk blogban? Nem, akkor haladunk tovább. A 16-os megvolt, ugye? Akkor 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene A 20-ast ellenőriznünk kell, elektronikusan szavazunk. A szavazást lezártam. 15 igen szavazat, 6 nem szavazat, tehát megszavaztuk. 21-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Az állásfoglalás egészéről szavazunk. Elektronikusan kérném szépen. A szavazást lezártam. 19 igen, két nem szavazattal megszavaztuk, köszönöm szépen. A szeszára következő, egyes és kettes módosítók mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A döntés egészéről szavazunk. A szavazást lezártam. 18-3 arányban elfogadva. A 3-as, 4-es módosító okafogyottá vált, a számlákról kell döntenünk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Az ellásfoglalás következik, ötös, mellette ellene tartózkodók, elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodók, elektronikusan ellenőrizzük a nyolcast. Szerintem elutasítottuk, de nem vagyok benne biztos. Köszönöm. Igen, elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, TRAN 1 és 2, ezekről nem kell szavazni, mert már lefettük őket. A TRAN 3-tól 8-ig ezekről szavazhatunk blogban, mellette ellene tartózkodók elfogadva, TRAN 9, ezt lefettük már, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, a többit lefettük, az elektronikus záró szavazás következik az állásfoglalás egészéről. A szavazást lezártam. 18-2 arányban elfogadtuk, köszönöm. Amit haben wir wieder. So, damit haben wir wieder ein... a feladatunk egy újabb fejezetének a végére értünk. Most uh, kitartás még mindenkinek. Most a tanács. Egy évvel kell foglalkoznunk, Csárnecki úr ha akar, ma szólni sem tudna, mert nincs itt. Kíván-e bárki más megszólalni, nem? Akkor szavazzunk a módosít, a mentesítésről ki támogatja. Ellene tartózkodás Elektronikusan kellett volna elnézést. Ki támogatja? Pontosabban, aki támogatja, az nyomja meg a gombot. Lezárom a szavazást. Egyhangulag döntöttünk. És akkor ez azt jelenti, hogy elhalasztottuk a mentesítést egyes módosító mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, AFKÓ vélemény, D mellette, pontosabban a DEFGH pontokról blokkosan szavaztatnék, ha lehet, jó, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás. 5-től 7-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás 10-es től 15-ig blokkosan, 10-től 14-ig akkor mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, 15-ös mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, AFKO 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, együtt, mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afkó 6-osról nem kell, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-asról mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Afkó 7-es, 8-as, 11-es együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elfogadjuk most akkor az egészet elektronikusan, már mennyiben. Kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 20-0 arányban egyértelmű üzenetet küldtünk a tanácsnak. Bíróság. 1 és 2-es módosító. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Így nem kell kettessel foglalkoznunk. Az egészről szavazhatunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19.2. Állásfoglalás. 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette ellen tartózkodás nem tudom, hogy elfogadtuk-e, ellenőrizzük. Elutasítottuk, szavazat egyenlőség mellett, hetes, mellette elletartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette elletartózkodás elfogadtuk. Egy szóbeli módosító is lenne itt az előadótól, nincs senkinek ellenvetése? Akkor szavazunk róla mellette ellene elutasítottuk. 9 a szóbeli módosítóval együtt van-e bárkinek ezzel baja? Nincs mellette ellene tartózkodás. 9 szavazunk. Tartózkodás. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene. Tízest géppel is nézzük meg. Elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 20 egyenem van. Számvevőszék egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így a kettesről nem kell szavaznunk. Az egészről szavazzunk, döntésről. Lezárom a szavazást. Az állásfoglalás módosítóiról együtt szavazhatnánk a 3.11-ről? Nem. 3-as mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk, Ötös ellentartózkodás ellenőriznünk kell. Ötös. Elfogadtuk. Hatos. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Hetes. Mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Nyolcas. Elfogadtuk. Kilences mellette tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellentartózkodás elfogadtuk 11-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás helyett géppel is megnézzük. Szerintem elutasítottuk, de ez meglep, ellenőrizzük. 5-14 arányban valóban. Ez a helyzet 13-as, mellett ellen tartózkodás. 13-ast is ellenőrizzük. Pontosabban szavazunk egyből géppel, mert nem nagyon látszik itt, hogy mi van. 13-as tehát. Nem fogadtuk el. Magyarul elutasítottuk. Elfogadtuk? Elfogadtuk, azt mondják a kollégák. Ám legyen. 14-es mellette helyett tehát nem szavazunk, 15-ös mellett ellenetartózkodás elfogadjuk. 16-os mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellene. Na itt gond van, nézzük a géppel. Ellenőrzés. Igen, elutasítottuk a 18-as. Egész állásfoglalásról szavazunk képpel. Lezárom a szavazást. Tizenkilenc kettő arányban elfogadtuk. Gazdasági Szociális Bizottság 1-es 2 módosító az elhalasztásról mellette elletartaszkodás elutasítva. Hármas mellette ellen a tartózkodást elfogadtuk. Akkor most a mentesítésről szavazunk elektronikusan, megnyitom. egy, ismét az arány. Állásfoglás. 4-től 8-ig lehetne együtt? Akkor legyen így. Nem, nem lehet mégsem. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetesről nem szavazunk, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás. A 13-asról lehetne még egyszer géppel szavaznunk? egy kicsit összekevertem a dolgaimat, vagy eltévesztettem. Én leöntöttem itt a papíromat, jaj. Elutasítottuk. Elutasítva a 13-as, tehát 14-es mellette ellene tartózkodás ugyanazzal a többséggel elutasítva, ha jól látom szóbeli módosító jönne ide. 14-est ellenőrizni kérték, tessék, ellenőrizzük. Tíz kilenc arányban végül is elfogadtuk egy szavazaton múlott. Az előadó módosítóját kéne most elfogadnunk, ki támogatja ellene tartózkodás elutasítottuk, úgy látom. 16 as mellette ellene tartózkodás elutasítva. A 15-ösről nem kell szavaznunk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 25-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös ellenőrzést igényel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es 28-as, elfogadtuk, és akkor most jöhet a zárószavazás. Elektronikusan nyilván név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 20 egy arányban átment az állásfoglalás. Régi jogbizottsága következik, 1-es, 2-es módosító mellette tartózkodás. helyett azt javaslom, hogy az egyes kettest elutasítottuk. És ezért nézzük meg most akkor géppel inkább, mert nem látom, hogy mi a helyzet. Igen, elutasítottuk őket. 7-14 arányban. Hármas módosító mellette ellentartózkodás elfogadtuk, mentesítésről szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 14 hét arányban győzött a jobbik. Állásfoglás 4, 5, 6, 7, 10 mehetne együtt? Nem négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás helyett inkább géppel szavazzunk az ötösről. Szerintem elutasítottuk, de nem esküdnék meg rá. Igen, jó. Elutasítva. 6-os és 7-es együtt mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kilences mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodás a nyolcast ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg tisztán. Lezárom a szavazást. Igen, 13-8 arányban. A 11-est visszavonták, a 12-es szavazunk, ki támogatja ellene tartózkodás elutasítva. A 13-ast visszavonták, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást elutasítva. 17-es módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 18-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 20 lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21, 22, 23 megegyeznek, mellette ellene Elnézést, elnézést tévedtem, mert az egyikről nem kell szavaznunk, tehát 24-es és 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 25-ösnél csak a kiegészítésről kell szavazni. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-osról nem szavazunk. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene a 31-est ellenőrizni kell. 31-es ellenőrizzük. Köszönöm. Elutasítottuk. 32-es, vagy 31-es. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-től 36-ig ez egy törlésre irányuló mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es. Erről nem kell szavazni. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 40-es, 41-es, 41-es, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-esről most kell szavaznunk, mert a 39-es nem fogadtuk el, 41 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikusan ellenőrizzük a 43-ast. Egy szavazattal elfogadtuk. 44-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette ellene tartózkodás. Na, 46-ost is meg kell néznünk. 46-ost ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítva. Mégpedig nagyon egyértelműen, elnézést, de nekem valahogy nem volt egyértelmű. 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodás helyett 49-50-esről kéne döntenünk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette, 52-es elnézés mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette ellene tartózkodás ötvennégyes Lezárom a szavazást. 14 hét arányban elutasítottuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, és akkor most az egészről kéne szavaznunk, az egész állásfoglalásról. Lezárom a szavazást. 18-3 arányban elfogadtuk. Most az ombudsman jön, aki hölgy. És módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a kettes oka fogyott. A döntésről szavazunk összességében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 arányban állásfoglalás 3-as, mellette ellene tartózkodás. 3-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes mellette. Azt hogy... A Amendment fia? Dans a liste, fia, retiré. da steht bei mir nichts drin von A négyesnél nem, semmi nem szerepel, hogy visszavonták volna. Aha. Genau. Genau, der Rapporteur ist nicht da. A jelentéstevő jelen. Yes. Ja, withdrawn, okay. tehát. Ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Hetes okafogyott. Hatos okafogyott szintén. Kilences kiegészítésként mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutas, elfogadva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, tizenkettes mellette ellene. tizenkettest ellenőrizzük? Tizenkettes lelkesedés már lankad a szavazással. Lezárom, elfogadtuk tehát. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os okafogyott, 17-es mellette ellene elfogadva, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 23-as mellette ellene tart ellenőrizzük elektronikusan. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de mégis 23-as módosítót ellenőrizzük elektronikusan. A 23 as elutasítva. 24-es mellette ellen tartózkodás el, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ennyi volt. Most pedig nézzük meg az állásfogás egészét, elektronikus szavazás következik, megnyitom a szavazást. 21 arányban, köszönöm, és áttérünk az adatvédelmi megbizatra, egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nézzük a döntést a mentesítés egészéről. Lezárom a szavazást 16-4 arányban. Állásfoglás következik Libe 2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, Libe 3 mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de a Libe 3-ast még egyszer ellenőrzzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, elfogadtuk.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 ezek le vannak fedve. Következik tehát az állásfoglalás egészéről az elektronikus szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18-3 arányban. Köszönöm. Most pedig a többi intézmény, az EAD és a parlamentig kész vagyunk és az utolsó szavazás következik a mai napon, ha nem csalódom, mégpedig a nemzetközi könyvételi sztenderdek tárgyában folytassuk is a jelentést, ami nincs jelen, vagy mégis óhatja a szót. Na. Oh, Na. Nein, nein, okay. Mein Name ist Haas, ich weiß von nichts, alles klar. Also, Amendment 1 dafür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 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 10 mellette, ellene tartózkodás. 10-es módosítót ellenőrizni tudjuk elektronikusan. Az ellenőrzést lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm. Jó, hogyha egy kicsit utána nézünk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette 14-est, akkor ellenőrizzük a 14-es módosítót. Az ellenőrzést lezárom. 14 nem szavazattal, 7 ellenében elutasítottuk, elnézést. 15-ös mellette ellenetartózkodás elfogadva, 16-os mellette ellenetartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, 18-as mellette ellenetartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellenetartózkodás elfogadva, és ezzel elkezdtünk a záró szavazáshoz. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist Lezárom a szavazást. És ezzel 17-2 arányban elfogadtuk. Tehát ezzel tényleg az elektronikus szavazás végére értünk. Az egyebekkel kapcsolatban nincsen szólásra jelentkező, köszönetet szeretnék mondani a fegyelemért. Azt hiszem, vannak ugyan érdekesebb dolgok itt a parlamentben, de hát mégiscsak ezt is el kell intézni. Találkozunk e hét csütörtökén 9 órakor. Kérem, vegyenek részt. A parlament és a bizottság mentesítéséről fogunk szavazni. Szép estét kívánok, köszönöm a fegyelmet, és ezzel az ülést berekeztem.